Okay, can the people, members... Rendben van, akkor a DEVE bizottság tagjait kérem, hogy ismét üljenek le. Folytatjuk. A 14. pont az uniós polgárvédelmi mechanizmusa. Az előadónk eh, Zofko asszony volt. Zofko asszony kíván mondani valamit, mielőtt elkezdünk szavazni. Györjána kíván mondani valamit? Mikrofont kérjük. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani mindegyik kollégának, aki részt vett a munkában. Nem voltak nagy nyitott kérdések, és szerintem ez egy nagyon jó javaslat. A célja az, hogy segítse az uniót abban, hogy javítsa a jövőben a polgári eh, védelmet. Most, hogy jön a nyár, ne feledkezzünk meg arról, hogy eh, tavaly elnök asszony, ugyanaz a probléma. Akik ott hátul ülnek, hogyha beszélgetni akarnak, akkor kérem, hogy menjenek ki a teremből. Akkor most egy ennél jobb témára. Tavaly nyáron az Unióban súlyos tragédiákat okoztak Portugáliában, Horvátországban és Olaszországban az erdőtüzek. Ebben a jelentésben az a célunk, hogy javítsuk eh, a eh, polgári védelem egész eh, rendszerét, és remélhetőleg a kollégák ezt fogják támogatni a szavazás során. Köszönöm szépen, volt itt egy javaslatom. Itt szavazhatunk blogban. Kifogásolja ezt valaki? ugyanis mindegyik módosító, ugye elfogadunk a raportőr javaslata szerint, tehát szavazzunk blokkban. Ki támogatja tehát a, a módosítókat mellette, ellene, mellette. Persze, csak fent maradt a keze elfogadtuk egyhangulag, akkor az módosított véleményről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. Elfogadt elfogadtuk, 21 igen szavazattal, senki nem szavazott nem mert volt egy tartózkodás. Köszönöm szépen, és köszönöm Zofko asszonynak is. Egy szóbeli kérdésről szavazunk a e, kotonai megállapodás utáni időszakról. Én vagyok az előadó, van néhány módosító, meg egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a kettes, lehet, hogy valamit nem láttam. Igen, igen. tehát a kettes módosítóról még mindig szavazunk. Mindenki szavazott, aki akart. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk 11-11 arányban. Harmadik módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a hármas számú módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki, aki akart, szavazott. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Négyes mellette Ellene tartózkodás, ellenőrizzük a négyest, és megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Szavazunk a módosított kérdés tervezeten név szerint. Lezárom a szavazást. 21 igen, egy nem. Elfogadtuk, köszönöm szépen. Most pedig az állásfoglalás, mi alkotanú megállapodás jövőjéről szól. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, a 30-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 36 részenként szavazunk. Első rész, 36-os, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész, 36-os, mellette ellene ellenőrizzük. 36-os második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 38 mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük, tehát 38-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 41 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 43 mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük a 43 as megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk, mert 11-11 az igen nem. Negyvenkettes mellette miután már lezárult a szavazás, nem lehet eh, korrigálni a szavazás se a plenárison, se itt. Eh, nem lehet most azt mondani, miután én már lezártam a szavazást, hogy rosszul szavaztam. Tehát 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk ezt, akkor elfogadtuk Zeljana. 46 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 47 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 49 két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, 49-nél mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 48 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 50 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54 három részben szavazunk első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, tehát 54 első rész. Megnyitottam a szavazást. Lezártam elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, ellenőrizzük, 54. harmadik rész. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 55 mellette, ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 56 részenként szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 58 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette ellene 59-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de Nézzük meg. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. 61 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 62 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 64 mellette, ellene tartoz, ellenőrizzük. 64-es, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 65 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 66 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 67 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 68 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 70 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 74 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ha 75, ez nem kell, akkor vagy ott 76-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 79 a, a akkor visszamegyünk elnézést, kollégák, egy hibát vétett, értem, 75-ről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Most jön akkor a 79, 79 mellette, ellene elnézést megint a 77-esről. Igen, vissza kell menni a 77-esről. Szavazunk mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 77-est, megnyitom a szavazást. Elutasítottuk, azt hiszem. Lezártam a szavazást. Igen, elutasítottuk. 79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-et ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. 79-ről lezártam a szavazást, és elfogadtuk. 80 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 81 mellette ellene tartózkodás. A 81-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, a szavazás lezárom, elutasítva. 82 mellette ellene tartózkodók elutasítva, preambulum bekezdések hatos módosító mellette ellene tartózkodók Ellenőrizzük a hatast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes mellette. Ellene. Ellenőrizhetjük a hetest. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodók ugyanazzal a többséggel elfogadva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 11 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 12 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a 12-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tizenhármas mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elutasítottuk, ellenőrizzük azért, megnyitom a szavazást. Elutasítva. 14-es blokkban szavazunk, 14-es, 15-ös, ha ez rendben van, akkor mellette, ellene tartózkodok elfogadva 17-es, mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 17-es, igen, 17-es mellette, nem is, 18 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 22 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 23 mellette ellene tartózkodók elutasítva 24, mellette, ellene tartózkodók elutasítva 25, mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 26 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Blogban szavazunk a hivatkozásokról 1-es, 2-es, 3-as, 4-es módosító, 1-től 4-ig, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, ötös módosító mellette, ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. Az állásfoglalás egészéről szavazunk most, név szerint a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva, 21 me igen szavazattal, senki sem szavazott ellene, egy tartózkodás mellett, nagyon szépen köszönöm kollégák. Megyünk tovább, folytatjuk a szavazást. The Saját kezdeményezésű jelentés, illetve véleménytervezet az őslakos népeket érő jogsértések a világban beleértve a nagyarányú földszerzést. Maria Hojbuha jelentéstevő, Maria kéred a szót, nem? Akkor azonnal szavazunk és A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas módosító két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, ellenőrizzük a nyolcas második részét, megnyitom a szavazást, szerintem elfogadtuk. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom, Lezárom a szavazást elfogadva, nagy többséggel. Kilences mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tízes részenként szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tizenegyes kompromisszum, mondja az elnök, Tizenegyes módosító, mellette ellene tartózkodók Szerintem elfogadtuk, ellenőrizzük a 11-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott a 11-esről? Lezárom a szavazást. Elfogadva. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a D kompromisszumot, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, elfogadva elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 18-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 22 mellette, ellene tartózkodók. Még egyszer, a 22-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom elfogadva. 23. Huszonhármas mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Szóbeli a 24-eshez, van -e valakinek ellenvetése nincs, akkor szavazunk a 24 estől mégpedig szóbeli módosítással együtt. Mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 25-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, F kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 32 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. G kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 37-es módosító nem, 35-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 35-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Jó, hogy ellenőriztük, elnézést kérek, mondja az elnök. Nem láttam a kis frakciókat ott hátul. Jó lenne, ha magasabbra emelnék a kezüket, hogy lássam. 37-es mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 37-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodók elfogadva. M kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 45-ös két részben első rész, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a 45-ös második részét, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott a szavazást, lezárom, elfogadva. Egy szavazatnyi többséggel, 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, i kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük az i kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott a szavazást, lezárom. Lezárom. Elfogadva. 12-10 arányban. 56-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 60, yeah, out of six falls, yeah, all those 61 also falls, falls. Compromise K in favor. K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 63 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 63-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott a szavazást, lezárom, elfogadva. 65-ös módosító mellette ellene. Ellenőrizzük a 65-ös, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elfogadva. El kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 67 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 69 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 69-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. 70-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hetvenhárom mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizzük a 73-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, 11-11 arányú volt az eredmény, 76 mellette ellenállt tartózkodók elfogadva. 77 mellette ellenőrizzük a 77-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom a szavazást, elfogadva. 81-es, ez az utolsó. Mellette ellene tartózkodók elfogadva, a vélemény egészéről szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. A szavazást megnyitottam. Lezárom. Elfogadva 14 igen szavazat, senki sem szavazott ellene, 80 tartózkodtak, köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek, Mária Hojbuchnak. Thank you. Now we're voting on item on item 17 if you A Neuchel jelentés a következő. Az élelmiszerágazat és a mezőgazdaság jövője. Témában a jelentéstevő nem kéri a szót, akkor azonnal szavazunk is. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Szavazzunk el a 21-es második részéről. Mellette 21-es módosító második rész. Megtalálták a kollégák a szavazólistán? A 3A új bekezdésre vonatkozik, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 22-es mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 22-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott a szavazást, lezárom. Elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. A szavazást lezárom, elfogadva. 24-es két részben első rész mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a 24-es első részét, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elfogadva. 12-10 arányban második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a hatos kompromisszumot, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 40-es módosító. Mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 45-ös módosító, második része, mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 45-ös második részét, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadva. Ötvenes módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük az ötvenest, megnyitom a szavazást. Az 50-esről szavazunk. ötvenesről szavazunk 5 0 50 Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. 50-50 arányban szavaztak a kollégák. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most következik a hatvanas. mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a hatvanast. megnyitom a szavazást. Azt hittem a néppárt ellene szavaz, mondja az elnök, a szavazást lezártam. Elfogadva. 62 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 63 mellette ellene tartózkodók tartózkodók, ellenőrizzük a 63-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 65 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 66 mellette ellene ellenőrizzük a 66-ost, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom, elutasítva. Szavazunk a módosított véleményről. Név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. Lezárom. És elfogadtuk, mégpedig 15 igen szavazattal, senki sem szavazott ellene, hét tartózkodás mellett. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. That was the last vote, colleagues. Thank you. Ezzel a szavazás lezárult, kollégák, köszönöm mindenkinek. Most az Intaszakbizottsággal tartozunk tartunk egy ülést közösen. Nem, nem, elnézést, kollégák! Először köszönjük meg Nikolának a munkát, aki elhagyja a szakbizottságunkat és a Droában folytatja a munkát, majd utána Washingtonban fog dolgozni, az Európai Parlament ottani irodájában. Köszönöm szépen, illetve köszönjük meg neki az eddigi munkáját a szakbizottságban. Köszönöm szépen, Nikolá, minden jót kívánunk, és hát ha találkozunk majd még Washingtonban. Most akkor következzék az Intával tartott együttesülésünk. Rengeteg vendégünk érkezik, úgyhogy fontos, hogy tartsuk az időt. Megkérjük a kollégákat, hogy fáradjanak be.